és nem kötelezettség, hanem egy öröm, hogy ezekkel a témákkal ilyen intenzíven foglalkozhatunk. Köszönöm szépen! Dankeschön, Kirje Pitrope. Köszönöm, biztos úr. Hölgyeim és Uraim, hat állásfoglalási javaslat érkezett a mai vita témájához, amelyet ezzel le is zárok. Holnap délben lesz a szavazás. A következő napirendi pont ma este egy szóbeli választ igénylő kérdés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei közösségen belüli kereskedelmének a légiközlekedésre történő kiterjesztése témában. Erotisis, a kíros Lízi έχει πρώτος το λόγο A szerzőknek megadom a szót. Líze úr kap először szót, két perc. Frau Präsidentin. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! 2008-ban intenzív tárgyalások után elhatároztuk, hogy a légi közlekedést bevonjuk az emisszió kereskedelembe. Akkoriban jelentéstevő voltam, és az árnyék jelentéstevők egyike másika is jelen van itt. Ezt nem azért tettük, hogy a légi közlekedést dühítsük, vagy a harmadik államokat, hanem azért tettük, mert nagy problémánk van. Az üvegházhatásért felelős gázok növekedése drámai, és 99 óta ezek az emissziók a légi közlekedésben megduplázódtak. 97 óta a Kiotói Egyezmény keretében határozat született ezen emissziók ö, csökkentéséről, és az ICAO is be kapcsolódott ebbe, de elmondhatom, hogy az ICAO-nál mostanáig sajnos nincsenek konkrét eredmények. Fontos volt számunkra, hogyha jogalkotással van dolgunk, akkor a légitársaságokat Európában valamennyüket bevonjuk akár európai, akár amerikai vagy kínai légitársaságról van szó, ezeket be kell vonni. Ez nagyon fontos a klímára gyakorolt hatás szempontjából, valamint a tisztességes verseny szempontjából. Mindezt az döntési eljárás keretében fogadtuk el, és a parlament az eredeti elképzelésével szemben nagyon sok kompromisszumba ment bele. Éppen ezért fontos, hogy ezt a harmadik országok felé is kommunikáljuk. A kompromisszum nem módosítható minden további nélkül, mert együtt döntésben vagyunk. Természetesen akkoriban is volt ellenállás harmadik országok részéről, és most ez fejeződik ki az ICAO taggyűlése keretében, amely a következő héten köz- kezdődik. Én jogilag többszörösen biztosítottam magunkat jelentéstevőként is, de ez mindenkelőtt egy politikai kérdés, és éppen ezért politikai támogatáshoz van szükség a tárgyalást vezetőink részére az ICAO-nál, tehát Kallas biztosról van szó, és a belga tanácselnökségről. Különösen pikásnak tartom az USA álláspontját, és az ezármi szavaimat. A múlt héten az USA tárgyalásvezetőjével találkoztam, és megkérdeztem, hogy tudatában van-e annak, hogy a klímajogalkotás, amelyet a képviselőhez elfogadott, és Obama elnök szavakkal mindig is támogatott, Nos, az is érintett ezen álláspont által, hogyha az amerikaiaknál az ICAO érvényesít akaratát, mindenféleképpen kölcsönös elismerésre kell, hogy alapuljanak, és az amerikaiak ellen nem adtak nekem választ. Obamának nem csak beszélnie kell az éghajlatváltozásról, hanem konkrétan tenni is kell valamit. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Matthias Grote-nek két percre, ő is tartsa be a hozzászólási időt. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, már évfél előtt vagyunk, hogy most az éghajlatváltozásról vitázzunk. Van egy pénzügyi és gazdasági válság, még mindig benne vagyunk, de ennek ellenére ez a téma fontos, és innen adódik a szóbeli kérdés a kollégák részéről, azaz, hogy a bizottság hogyan fog viselkedni az ICAO tárgyalások során. Ahogy a Liza úr éppen az imént elmondta, itt a parlamentben nagyon sokat harcoltunk, hogy kompromisszumot érjünk el, ami a légi közlekedés bevonását illeti az emissziókereskedelembe. Kemény tárgyalások voltak a tanácssal, és úgy vélem, hogy ezt kívülre is képviselnünk kell, nemzetközi szinten is képviselnünk kell, hiszen idáig, ami az ICAO-t illeti, ami a széndiokszid kibocsátás csökkentését illeti a légiközlekedés területén. Nos, ebben nagyon sok időt fektettünk, de az eredmény az gyakorlatilag nulla. És éppen ezért a javaslatunkat, amit nagy többséggel elfogadtunk itt a parlamentben, és megvédtünk, nos ezt a javaslatot nemzetközi szinten is meg kell védenünk. 2012-től az európai rendszer hatályban lesz, és a harmadik államokat is bevettük. Ez azt jelenti, hogy ha Washingtonban elindul egy repülő és az Európai Unióban száll le, akkor az szintén beletartozik az Európai Unió emissziókereskedelmi rendszerébe. Az éghajlatváltozás globális probléma, éppen ezért az éghajlatváltozással globális szinten kell foglalkozni, és hogyha komolyan akarjuk ezt, akkor adóügyi eszközöket kell kifejleszteni, kis szinten. Itt vannak például az adók a gépjárművek esetén, sajnos nem vagyunk képesek arra, hogy Európában azonos adókulcsokat alakítsunk ki, és éppen ezért csak illúzió, hogy nemzetközi széndiokszid adót tudunk kialakítani, ezért a második legjobb megoldás ehelyütt az emissziókereskedelem. És ez a kérés, hogy globálisan alakítsuk ezt ki harmadik országokra vonatkozó szabályozással, amit az Európai Bizottság és a Tanács, amely sajnos ma este nincs itt körünkben, szintén megvédjen, és számítok arra, hogy valóban keményen meg fogják védeni ezt. A nemzetközi szereplők, az USA, az Obama kormány nagy tervekkel indult, ami az éghajlatváltozást illeti, de sajnos ezt az, ezeket az ígéreteket tettek nem követték és most az USA térfelén van a labda, ami az éghajlatváltozásra vonatkozó jogszabályokat illeti, ahogy nemzetközi kiegyenlítődés megtörténjen ezen a területen. Ez nagyon fontos. Az USA klímakonferencia, illetve a kopenhágai konferencia, ez csőd volt, és az a félelmem, hogy az ICAO esetében amikor is az ICAO megállapodásról van szó a 16-os cikkben, Nos, az is sajnos elővetíti a csőd árnyát, és éppen ezért az a kérdésem a bizottsághoz, hogyha most nem tudunk megállapodni, ami a légiközlekedés bevonását illeti az emissziókereskedelembe, akkor a bizottság késze arra a jövőben, hogy az ICAO szintjén tárgyaljon. Van egy B-terv erre az esetre, és az Európai Bizottság, illetve a tanács hogyan fog majd viselkedni ebben az esetben. Köszönöm. Grót úrnak. Későre jár az idő. Kérek mindenkit, hogy tartsák be a hozzászólási időt, mert időben be kell fejeznünk. Kramer úr két. Köszönöm szépen, elnök asszony, sajnos. Itt egy kudarcot való stratégiáról vitázunk, amelyet már akkoriban, amikor az irányelvről határoztunk, akkor felvettük felvetettük a kérdést, hogy ez valóban végig van-e gondolva, hiszen vannak harmadik országok, és itt nem konzultáltuk őket, és bevontuk őket az emissziókereskedelembe, és mostanáig nem vagyunk tudatában a nemzetközi helyzetnek. Össze kell harapnunk a fogunkat, és akkor talán az ICAO konferencián sikerrel járunk. Én nem hiszem, hogy az illesz egy EU irányelvről van szó, amit végre kell hajtani, és az Európai Bizottságtól tudni, meg szeretném tudni, hogy hogyan akarják ezt elérni. Konkrét kérdéseim vannak, amelyekre izgatottan várom a választ. Egyrésztről is, hogy milyen lépéseket tervez az Európai Bizottság, hogy a harmadik országok vagy harmadik országokbeli légitársaságok megtagadják az EU emissziókereskedelmi rendszerben való részvételt. Milyen intézkedéseket terveznek, hogy ezt az emissziókereskedelmet végrehajtsák? És harmadsorban a, igaz -e, hogy az Európai Bizottság tervezi azt, hogy azon légitársaságokat, amelyek az emissziókereskedelembe való bevonásukat megtagadják, azoktól megvonják a repülési jogokat, és milyen repülési jogokat akarnak kiszabni, és milyen reakciókat vár a bizottság az érintett harmadik országoktól. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Bíróság előtt már vannak keresettek harmadik országok részéről, amelyek egészen egyszerűen megtagadják, hogy őket is bevonják az EU emissziókereskedelmébe, és azt hiszem, hogy lassan most már eljön az igazság órája, és meg kellene néznünk, hogy most mi fog történni, mit is csinálunk. Erről kell vitáznunk, az, hogy most hogy, hogyan viselkedünk az ICAO-ban. Nos, az ICAO nem más, mint a világkormányának egyfajta gyűjtőhelye, gyülekezete, ahol nagyon nagy érdekkülönbségek vannak, mint ahogy ezt Kopenhágában is átéltünk, és remélem, hogy Cancúnban nem ezt fogjuk átélni, és éppen ezért az a kérdésem a bizottsághoz, hogy ebből a dilemmából hogyan akar majd kijönni, hogy egy megfelelő jogszabályt végrehajtson, amit gyakorlatilag nem végrehajtható. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Hászi asszony következik, két perc. Kedves kollégák! Gyorsabban nőtt a légiközlekedés területén a kibocsátások mértéke, mint bármilyen más iparágban. 20 év alatt megkétszereződött ez a mennyiség Más területeken csökken az üvegház hatást okozó gázok kibocsátása, de a közlekedés területén ellenkező tendencia bontakozik ki. Gyakorlatilag felhasználták kibocsátáskereskedelmi kvótáik egészét. A kiotó megállapodást úgy értek alá, hogy ez létrehozzon olyan szabályozási kereteket, amelyek korlátozzák a kibocsátásokat, de ez nem volt sikeres végső soron. Globális rendszert kívánunk kidolgozni, ez a végső cél. E- az EU-n belül alkalmazott kibocsátás kereskedelmi rendszernek globális kihatása is van. Az Európába érkező vagy onnan induló járatok nagyon fontos részét képviselik a globális légiforgalomnak. Nem szabad megadnunk magunkat az amerikai nyomásnak. Együtt érzünk Obama elnökkel, tudjuk, hogy milyen problémái vannak, hiszen a kongresszuson nem tudja keresztül vinni azokat a jogszabálytervezeteket, amelyek erre a témakörre vonatkoznak, de nem adhatunk jogot az Egyesült Államoknak arra, hogy a mi ambícióinkat is megnyírbálja. Ragaszkodnunk kell ahhoz az irányhoz, amelyet közösen kialakítottunk és meghatároztunk. Ugyanez vonatkozik a nemzetközi tengeri forgalomra is Ezekhez a határozatokhoz is ragaszkodnunk kell. Köszönöm szépen. Hán biztos úr kapja meg a most a szót. Elnök asszony, köszönetet mondok. érdekel kollégám nevében is, aki azt hiszem, hogy ez ebben a kérdésben már nyilvánosan elfogadta álláspontját. A kérdés helyes időben érkezik, Kanahedeket sajnos nem lehet itt, mert New Yorkban tartózkodik az éghajlatváltozási tárgyalások okán. Ez az ICAO szeptember végén fog ülésezni, és az éghajlatváltozás a napi renden van. Az ICAO tanács a múlt héten találkozott, és egy állásfoglalást akar előkészíteni a légi közlekedés és emissziókereskedelem összefüggéseiről. Az EU egy oldalú kötelezettsége, hogy 20%-kal csökkenti az emisszió kereskedelm, kibocsátást 2020-ig, ezt nem követték egyéb nemzetközi emisszió csökkentési célok. És a légi közlekedésből való emisszió megkétszereződött 97 óta. 2020-ig abból indulunk ki, hogy még 17%-kal fog növekedni, mint 2005-ben. 2005-ben 400-500 százalékos növekedést tapasztalhattunk. A légi közlekedés kihatás az éghajlatváltozásra figyelmünk középpontjában van, mióta elhatároztuk, hogy az emisszió kibocsátást ö, csökkenteni fogjuk. Valamennyi járat érintett, amely az EU-ba tart, vagy onnan indul, már elkezdtük az erre való előkészületeket, mindenkinek hozzá kell járulnia az éghajlatvédelemhez. Egyes országokban vannak hasonló rendszerek, hogy az emissziókat a légiközlekedésben csökkentsék. Az EU álláspontja a következő tárgyalásokon az ICAO e keretében a tanácson, tanácson belül került kialakításra. Az első dolog, az ICAO e 10%-os emissziócsökkentési célt irányoz elő 2020-ig, 2005-höz képest, megfelelő piaci intézkedésekre van szükség a légiközlekedési emisszió ö, csökkentése érdekében. Az EU kész arra, hogy a ö, harmadik országokból származó járatokat kizárja a légi közlekedésből, hogyha nincsenek meg a megfelelő intézkedések. Hölgyeim és uraim, tudják, hogy a légi közlekedési emisszió val, hogyan, ról hogyan gondolkodunk, az USA más véleményen van. Az USA egy kölcsönös elismerés szorgalmaz az éghajlatvédelmi intézkedések esetében. Mi azonban nem, nem engedhetjük meg, hogy az EU jogalkotást a partnerünk alássa, hiszen meg vagyunk győződve arról, hogy ezen intézkedések a légi, világszerte a légiközlekedés egyharmadát foglalják magukba. Nem fogadhatjuk el, hogy azok, akik többet akarnak tenni a légi, az éghajlatváltozás csökkentése érdekében, azokat megvétózzák azok, akik ezt nem uhatják megtenni. Nem lehetséges, hogy komoly éghajlatvédelmi intézkedések versenyhátrányt teremtsenek hogyha az EU szabályokat csak európai légitársaságokra alkalmaznák, akkor ez ö, mindenféleképpen az éghajlatváltozás elleni küzdelmet is hátrányosan befolyásolni, és gazdaságilag is értelmes lenne. A kölcsös megállapodás egy varázsszó, szó, hogy semmit ne tegyünk az emissziócsökkentés érdekében. Az Európai Uniónak továbbra is elhatatosnak kell maradnia, a tárgyalások során nem fogadhatunk el olyan eredményeket, amelyek az európai jogalkotásra szemben állnak. Ezzel szemben közös eljárásmódra van szükség, és globális csökkentési célra, hogy a légi közlekedés emisszióit hosszú távon csökkenteni tudjuk. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Pedig megadom a frakció szónokoknak a szót. A szocialisták részéről új úr következik két perc. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák, köszönjük ezt a nagyon világos választ és nagyon világos állásfoglalást. Úgy gondolom, hogy mi itt eh, a parlamentben egy eh, Egyértelmű jelzést kell, hogy küldjünk, támogatjuk a bizottságot, függetlenül attól, hogy azt gondoljuk-e, hogy túl késő jött ez az irányelv, vagy túl korán, túl messzire megy, vagy nem megy elég messzire. Azt gondolom, hogy most eh, végre kell hajtanunk egy olyan szabályt, egy olyan jogszabályt, amelyben megállapodtunk, gyakorlatban is meg kell valósítani az irányelv, ugyanis teljesen egyértelműen fogalmaz, hadd idézzek, 2012. január 1-től azok a járatok, amelyek az EU rettereire érkeznek, vagy onnan indulnak, a az irányelv hatája alá esnek, ez pedig magában foglalja a harmadik országok légitársaságainak járatait, akár az EU-ba indulna, érkeznek, vagy onnan indulnak. Vannak olyan országok, amelyek eh, neki ez nem nagyon tetszik, de nem lehetséges megengedni azt, hogy a harmadik országok járatai, vagy onnan érkező járatok csak vagy az érkező, vagy az induló járataik után fizessenek. Ez nem lehet megfelelő értelmezése ennek az irányelvnek. Ha valaki ellenvetésekkel él, egy harmadik ország ellenvetésekkel él, akkor annak azt kell mondani, hogy derogáció lehetséges, hogyha ők is hasonló lépéseket tesznek meg. Itt nem annyira a bevétel növelésről van szó. Ha mindenki követne bennünket, akkor valójában kevesebb bevételünk lenne, de azt szeretnénk, inkább, hogy elérjük a széndiokszid kibocsátás csökkentését. Amerikai barátaink és mások, akik jogi manőverekkel, vagy az ICAO-n belüli egyéb manőverekkel megpróbálják elkerülni az elkerülhetetlen, jobban tennék, hogyha konstruktív javaslatokat tennének le az asztalra annak érdekében, hogy egy globális megállapodást tudjunk elérni, amely mindenkinek egyenlő esélyeket biztosít, és egyben hosszú távú megoldást és kereteket biztosít a polgári légiközlekedésnek. A jelenleg zajló és lassan befejeződő párbeszéd alapján megszületett megállapodás 15. cikke lehetővé teszi a további intézkedések és költségek kivetését. Úgy tűnik, hogy ez a megállapodás elismeri tehát ezt a rendszert. Arra szólítanám fel önt, biztos úr, hogy mindent tegyen meg az irányel végrehajtása érdekében, Köszönöm, Alkadraui úr. Következő hozzászóló Kramer úr, zöldek. Ja, Herr Kommissar. Tisztelt biztos úr, köszönöm a világos szavakat, és remélem, hogy ezeket végre is tudja majd hajtani a tárgyalás során. Kopenhága azért volt csőd, mert az Európai Uniónak nem voltak céljai. Ott csak a tisztviselők játszottak Mikádót, és az első, aki egy pálcát leült, az veszít, éppen ezért az Európai Unió álláspontjának most világosnak kell lennie. Az emissziókereskedelmi rendszert azért vezettük be, és amit a legtöbb légitársaság el is fogadott, hogy a kerozin adót el megakadályozzuk. De az európai adófizetők tudniuk kell, hogy 30 milliárd eurót bocsájtunk a rendelkezésükre, mert lemondunk a kerozin adóról, tehát hogyha más országok nem akarnak részt venni az emissziókereskedelemben, akkor a kerozin adót kell bevezetnünk, ez sokkal drágább lesz, csak hogy tudjuk, hogy miről van szó. De tudjuk, hogy a légiközlekedés nagyon veszélyes, és az emissziók ö, háromszor, ötször olyan veszélyesek, mint a, mint a talajmenti emissziók itt nincsenek útvonaldíjak, csak Szibériában vannak ilyenek. A vasútnak is fizetnie kell ezért. Vagy például az, a közúton is vannak ilyen díjak. A légiközlekedésben csak három órás késés után kell kártérítést fizetni, és az kvóták 85%-et oda ajándékozzák a légitársaságoknak, a vasútnál nincsen ilyen, ott a társaságoknak mindent meg kell vásárolni mindent. És hogyha nem akarjuk alásni a klímacélokat, akkor ezt az egyenlőtlenséget kerüljük el. Köszönöm szépen, Kramer úr. Most az egyéni felszólalók következnek, TKO asszony két percben. Köszönöm. A világgazdaság egyre inkább függ a légiközlekedéstől, és az is világos, hogy a különböző új üzemanyagok, turbinák fejlesztése is folyamatban van és ezzel bizonyára javulni fog az energiafelhasználás hatékonysága. A most felhasznált üzemanyag mennyiség pontosan összehasonlítható a turizmusban alkalmazott jellemző mutatószámokkal. példaértékű az Európa és Kanada között kötött megállapodás, hiszen ez foglalkozik azzal is, hogy hogyan lehet csökkenteni a hatását a közlekedésnek a környezetre. És azt is kimondja ez a megállapodás, hogyha egy harmadik ország kiadáscsökkentési intézkedéseket hoz, amely olyan járatok esetében, amelyek onnan az ő területéről indulnak és az EU-ba érkeznek, akkor ezeket az intézkedéseket közleményben kell ezekről tájékoztatni az Európai Uniót. A 25. cikkben az is kiderül, hogy a tagállamoknak erőfeszítést kell tenniük a megállapodások megkötésére, a légiközlekedés területének kibocsátások csökkentése érdekében. A bizottságnak elemeznie kellene, hogy nem kellene felülvizsgálni a jelenleg irányelvet, biztos úr. Elképzel, terveznek-e módosításokat ebben az értelemben? Köszönöm szépen, Taylor úr. Másfél perc. <clears throat> Uh, Köszönöm, Én is támogatom uh, ezt a kérdéskört. Nagyon elfogadhatatlannak tartom, hogy az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó megpróbálja megkérdőjelezni azt, hogy az EU kibocsátás kereskedelmi rendszere vonatkozzon a légi közlekedésre is. A 2012-es célkitűzések tulajdonképpen szerények ahhoz képest, amit már el kellett volna tudnunk érni. Például az az ágazat, amely még hozzá, ez az ágazat még hozzájuthat kvótákhoz más ágazatoktól, és itt sokkal enyhébbek a feltételek, mint más ágazatokban. Az, hogy felveszük erre az úgymond listára a légiközlekedést, a legkisebb lépés, amit most megtehetünk. Ráadásul ez a leggyorsabban növekvő forrása a kibocsátásoknak. Pontosan ebben a terület, ezen a területen érvényesülhet a leginkább a szennyező fizetelme az EU döntéseit nem szabad, hogy kétségbe vonják harmadik országok, a bizottságot és a tanácsot arra kell felszólítani, hogy ösztönözze azt, hogy minden résztvevő elfogadja az ICAO tárgyalások során az EU jogszabályait. Köszönöm szépen, Bácsi úr, a következő felszólaló másfél percben. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy a gazdaságát energiahatékonyá teszi. Vonatkozik ez a széndiokszid kibocsátásra is, és az, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszerbe bevesszük a légiközlekedést is, nagyon fontos lépés abban, hogy korlátozzuk a közlekedés káros hatását az éghajlatváltozás összefüggésében. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy elkerüljük a versenytorzulását, és a mi kötelezettségeink az éghajlat változás elleni küzdelemben szolidaritásra szólítanak fel, a fellépéseinkben, és ami a harmadik országok légi közlekedési vállalatait illeti, ezeknek a tekintetében is megfelelő versenyt kell biztosítani, és törekedni kell a kibocsátások csökkentésére. A bizottságnak biztosítania kell, hogy a harmadik országokkal folyó tárgyalások megfelelő mederben zajlanak. Köszönöm szépen. Kelly Marinescu urak a spontán felszólalásokban Kelly úr először. Köszönöm, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy amit ma hallottam ma este, egy kicsit meglepő számomra, sőt, egy kicsit elszomorító is, hiszen a légiközlekedés kibocsátása jelentősen növekedett az elmúlt években, és ez növekedni is fog. Brazília, India, Kína, Oroszország középosztály egyre többet utazik majd, és akár a saját politikáinkat is figyelembe vehetjük, az ifjúsági mobilitási programot és egyéb programokat, akkor erre kell számítanunk. A nagy kérdés az, hogy európai szinten milyen terveink vannak arra, hogy csökkentsük kutatással, innovációval a kibocsátások mértékét, ahogyan eh, például az elektromos autók eh, esetében ezt megkíséreltük, és más eh, eszközökkel. Ez a valós válasz erre a problémára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Marinescu úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos előrelépés, hogy bevonjuk a közlekedést a kibocsátás kereskedelmi rendszerbe, hiszen globális szinten ez, ez hozhat csak előrelépést. 2012-ig meg kell hoznunk ezt a döntést, és az akkortól ér, érvényesülő szabályokat be kell tartatni, és ez nem csak azt jelenti, hogy csökken az európai légi társaságoknak a versenyképessége, hanem ez egyfajta csapda is abban az erőfeszítésünkben, hogy megpróbáljuk csökkenteni a kibocsátásokat a közlekedés területén. Éppen ezért az Európai Parlamentnek arra kell ösztönöznie, hogy kötelezőek legyenek ezek az irányelvek harmadik országokra is, Természetesen az európai egységes légtérre is ki kell térnünk, és az üzemanyag felhasználás csökkentését is elő kell segíteni. Köszönöm szépen, Pascal úr. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, egyetértek azzal, hogy a kibocsátásokat csökkenteni kell. Hogyha a szabályok el lettek fogadva, akkor azokat a szabályokat pedig alkalmazni kell. És hogyha amerikai barátainknak ez nem tetszik, akkor beszéljünk velük addig, amíg meg nem győzzük őket. Próbáljunk a cél érdekében mindent megtenni. A polgári légiközlekedés bevonása az ETS rendszerbe nem jelent akkora termet, terhet a légitársaságoknak, hogy ezzel ne tudnának megbírkózni. Gondoljunk azonban a többi közlekedési módra sem, amely, is, amelyek már érvényes a kibocsátás korlátozási rendszer. Ugyanezt várjuk csak el a légiközlekedéstől. Köszönöm Páska úrnak. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak, aki lezárja ezt a vitát. Köszönöm. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A vita megmutatta, hogy a parlamentnek világos álláspontja van, és támogatja ezt az álláspontot az ICAO tárgyalások során is. Köszönetet mondok ezért, de nem vártam más természetesen. Több szempont is felvetődött a vita során. Hirdegát úrnak ezeket át fogom adni, hogy aztán a Kallasz úr szolgálatai ezeket az álláspontokat az IKEA taggyűlésen képviselni tudják. Ami a felvetett kérdéseket illeti, amennyiben ezeket spontán módon meg tudom válaszolni, a következőt tudom mondani, a bizottság természetesen az EU jogszabályt alkalmazza, amelyet a parlament és a tanács határozott el. Az EU jogalkotás valamennyi ö, légitart társaságot lefedi, nincs diszkrimináció, ez érvényes harmadik országokra is, így az USA-ra is. Ők is kérhetnek ingyenes kvótákat. És a parlament és tanács által elfogadott irányelv légi repülési tilalmakat irányoz elő utolsó eszközként, hogyha a légitársaságok a jogszabályt nem tartják be. A bizottság ebben az esetben természetesen a tagállamokat támogatni fogja, hogy ezeket a tilalmakat megfelelően hajtsák végre. Bizakodóak vagyunk, az irányelvet nagyon, jogi szempontból nagyon behatóan megvizsgáltuk, az Európai Bíróság jogszabályunkat megfelelően meg fogja erősíteni. Végezetül még hadd mondjak el egy dolgot, a bizottság semmi olyan eredményt nem fogad el, amely az EU jogalkotást a légi közlekedés bevonására vonatkozóan az EU erő emissziókereskedelembe, melyet ez a parlament 2008-ban nagyon nagy ö, ö, többséggel 640 szavazattal fogadott el, tehát ami ezt aláásra, azt nem, fogunk, nem fogjuk elfogadni, ez egy kötelezettségünk, aminek meg fogunk felelni. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárjuk.